jegyzőkönyvét, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét elfogadatnak tekintjük. Két frakció, a szocialista és az ALDE a következő nevezéseket nyitotta be a delegációra. Az Euromed Ázsia delegációra Takula úr, Tain úr helyett lesz tag, Milána úr, Balcáni asszonyt váltja a delegációban. A dél-ázsiai országokkal kapcsolatot tartó delegációban Balcáni úr Milána urat váltja. Az EU-Ukrajna delegációban Kovál úr Simanski úr helyett lesz tag. Az EU-Örményország delegációban Simanski úr lesz tag, Kovál urat váltja ott. Van-e hozzászólás ezen ma délutáni döntésekkel kapcsolatban? Ha nincs, akkor megerősítettnek tekintem ezeket a kinevezéseket. A rend szerint most a tanács és bizottság közös nyilatkozata az EU és Tajikisztán partnerség és együttműködési megállapodása tárgyában. Alois